állásfoglalási indítványunkkal együtt. Kedves kollégák, végére értünk ennek a plenáris hétnek. Kívánom mindenkinek, hogy biztonságosan utazon haza, kellemes hétvégét mindenkinek az ülést.